társam, aki bárki aki be akar utazni akár Pakisztánba, akár az Egyesült Államokba, vagy akár hova, csak akkor utazhat be, hogyha erre van engedélye. Minden országnak van joga ahhoz, hogy döntsön arról, hogy befogad-e valakit, vagy nem. És az emberi jogok egyetemesek. Azok, akik a öldöklés elől menekülnek, azokat a szerződés védi, és ezt tiszteletben kell tartani. De akkor is ellenőrizni kell, hogy ki lép át a határon, minden más, az csak utópia és üres szólam. Kérdésenként egy kékkártyás azonnali kérdése van lehetőség, úgyhogy most megadom a szót Neuser képviselő úrnak a szocialisták és demokratáktól. Köszönöm Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Én azokra szeretnék, azokra szeretném felhívni a figyelmet, akiket már befogadtunk, és humanitárius szükséghelyzet van, és ez főleg a görög szigeteken figyelhető meg határozott fellépésre van szükség. Ezt, várják az, ezt várja az ENSZ, az Európai Uniótól és Görögországtól. Azt hiszem, hogy rendkívül kínos számunkra, hogyha az ENSZ-nek kell a bennünket, hogy lépjünk föl határozottan. A helyzet drámaian romlott az elmúlt 12 hónapban. Én arról szeretnék beszélni, hogy a gyerekek helyzetét meg kell oldanunk a Görögországban ragadtak, rekedtek um, egyharmada, 12 évnél fiatalabb gyerek, a higiéniai helyzet, a betegségek terjedése ezekben a táborokban, amelyek rendkívül túl eh, telítettek, katasztrofális. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság, Görögország eh, kormánya, Horvátország, mint eh, Soros tanácselnök és az ENSZ együtt üljenek le, és beszéljék meg ezt a helyzet egy konferencia, helyzetet egy konferencia keretében. Köszönöm. Éppen. Következő hozzászóló Hakkarainen képviselő úr az ID-tól. Arvoisa puhemies, kukaan... Köszönöm, elnök asszony. ki szeretné vendégekkel megtölteni a házát, akiket nem hívott meg. Finnországban, északon olyan a helyzetünk, hogy 35 ezer menekült lépett be az országba. Őket 2015-ben menekülteknek nyilvánították, és ennek eredményeként a nemi erőszak száma exponenciálisan megnőtt. Ki fogja mindezt kordában tartani? nők és gyerekek is beléptek Finországba a média szerint, de én elmentem a külső határa, és én megszámoltam őket. Összesen 500-an voltak a fiatal férfiak, de a média azt mondta, hogy ezek nők és gyermekek voltak. Az én szemem nagyon jól látta, hogy miről van szó. Ki fogja a felelősséget vállalni ezekért a fiatal migránsokért, akik elvágják a polgárok torkát. Ki fog ezért felelősséget vállalni? Kékkártyás azonnali kérdést intéztek önhöz. Elfogadja? Hüvegcsön. Öné a szó, képviselő úr. Igen. Ähm, Köszönöm szépen. Azt mondta, hogy az ember oda-haza senkit nem szívesen lát, akit nem hívott meg. De én nem hívtam meg önt ide például, mi magát ide nem hívtuk meg, de hát mégis megvan a joga ahhoz, hogy itt üljön, hiszen jogállamiság van, önt megválasztották, megválasztották úgyhogy itt üldögélhet. De egy olyan rendszert, rendszerünk van, ahol nem az embereket nem meghívni kell, hanem vannak alapjukok, amelyeket be kell tartani tudjuk, hogy nagyon sok probléma van a világban, nagyon sok menekült van az egész világban, és tényleg azt gondolja, hogy ők nem juthatnak hozzá a jogállamiság kysymyshän on ihmiskaupasta. most embercsempészetről beszélünk. Ez ugyanaz, mint a drogkereskedelem, egyszerűen csak több pénzről van szó. A szabályoknak ugyanazoknak kell lenniük. A jogállamiság nem foglalja magában azt, hogy ezek az emberek bűncselekményeket követnek el. Őket nem érdeklik az emberi jogok. Elő úr, az Európai Néppártból. doamnă președintă uniunea de migrație az európai uniónak szüksége van az ellenőrzött migrációra ugyanakkor ami most történik az egyre inkább ellenőrizetlen migrációnak és embercsempészetnek tűnik. Ezért azok az emberek, akik eljutnak az unió külső határára, veszélyben vannak az első másodperctől, amikor elhagyják az országukat. Át kell haladniuk tranzit országokon, ahol szervezett bűnözői hálózatok fogják el őket, és viszik őket a hajóra, amelyel átkelnek a földközi tengeren. Kötelességünk, hogy ezt az illegális migrációs áramlatot megállítsuk, mégpedig az eredeténél. Szükségünk van a visszafogadási megállapodásokra, meg kell állapodnunk a tranzitországok kormányaival, és semlegesítenünk kell ezeket a szervezet bűnözői csoportokat. Katonai flottákra van szükségünk, hogy azok járőrözzenek és visszafordítsák az illegális migránsokat szállító hajókat, hogy visszatérjenek a származási kikötőbe. Ez a megoldás. Ha ezt nem tesszük, akkor évekig kell még ezzel a problémával megküzdenünk, és akkor majd gondolkozhatunk, hogy mit kezdünk a görög szigetekkel, Horvátországgal és más területekkel. Ellenőrizni kell tartsák be az egyperces hozzászólási időt. zimnyok képviselő úré a szó az id ból. Köszönöm. Újra és újra e, erről beszélünk a megoldatlan migrációs válságról. És miért? Azért, mert az Európai Unió nem hajlandó a valósággal szembenézni, elismerni ezt, és megfelelően reagálni az úgynevezett menekültekkel való bánásmódról beszélünk, és most ki mondja meg nekünk, hogy mi az, ami emberies, és mi az, amit megengedhetünk magunknak. Ez nem is lehetne valóságtól elrugaszkodottabbak, hiszen közben meg nem is lenne egyszerűbb a megoldás. A határokat le kell zárni, a hajókat pedig visszafordítani egy biztonságos eh, helyre, az illegális eh, bevándorlókat eh, vissza kell fordítani, ha szükséges, akkor nyomásgyakorlás hatással. Hogyha egy adott ország erre nem hajlandó visszafogadni őket, akkor szankciót kell alkalmazni. Közben mi meg mindenkit beengedünk ellenőrzés nélkül, közben meg egy növény egészségügyi, növény egészségügyi tanúsítványt akarunk bevezetni, hogyha valaki a szabadságról vagy a vakációról valami növényt akar behozni az Európai Unióba, akkor ezt egy tanúsítványjal kell igazolni. Hát ez aztán tényleg elrugaszkodott. A földközi tengerben fulladtak, nem szabad megengedni, hogy az emberek a földközi tengerbe fulladjanak, elnök asszony!

Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, amivel az EU most szembenéz a határain, az valóban egy kivételes helyzet. Humanitárius szempontból is a menekültek helyzete ezeken a forró pontokon katasztrofális. Én felkerestem a Moriai ilyen pontot, és láttam, hogy hogy élnek ott az emberek ezzel együtt ők nem akarnak hazatérni, mert sokaknak, különösen a Szíriából érkezetteknek nincsen hová hazamenniük. Több millióan vannak úton, Szíriából, Afrikából, Pakisztánból, Afganisztánból. Ez pedig semmiképpen nem a szokványos helyzet, nem erre voltunk felkészülve. 2020-ban ki kell mondani, hogy az EU jobban felkészült, ezért egyetértek azzal, amit a horvát kollégáim mondtak. A horvát kormánynak és határőrségnek már most is meg kell védenie az EU külső határait, és mindent megtesznek, amit tudnak. Természetesen mindeközben emberinek kell maradnunk. Azt gondolom, hogy a legkiszolgáltatottabb csoport a kísérő nélküli gyermekek köre. Ez a hozzászóló Ressler képviselőtársunk az Európai Néppártból. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, a migránsok nagyon ö, ö, nehéz helyzetben vannak, de a helyi lakosság is megszenvedi ezt a helyzetet. Nem szabadna így kezelni ezt a helyzetet. Rettenetes képeket látunk Görögországból, illetve az Európai Unió szárazföldi határain is. Ez nem csak ezeket az adott országokat érinti, hanem az egész Európai Uniót. Horvátország eh, bemutatta azt, hogy a 90-es években egy millió menekültet fogadott be, és otthontalanná váltat. Azonban felmerült eh, a vád azzal kapcsolatban, hogy nem megfelelően nem megfelelően kez, bánjunk, bánunk a bevándorlókkal, holott a horvát rendőrség megvédi a határokat, és az Európai Uniót védi ezzel. A Horvátország és az Európai Unió nem szabad, hogy politikai nyomás előtt behódoljon, ami kézzelfogható ebben a vitában, és hatékony politikára van szüksége. A az előre meghirdetett hozzászólások lejártak heten jelentkeztek catch the eye ra ezzel most a catch the eye azonnali hozzászólás listát lezárom és mind a hét hozzászólást meghallgatjuk. az első hozzászóló ruiz de veza a szocialisták és demokraták frakciójából. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megengedi, hogy mindannyian felszólalhassunk ebben a nagyon fontos vitában. Azt gondolom, hogy világosá vált a vita során, hogy ez egy olyan téma, amely az alapjogok védelméhez kapcsolódik Európa határain. Azért aggódunk, mert ezeket az alapjogokat megsértik nem csak a bosnyák-horvát határon, hanem egyértelmű, hogy nem tudunk megbírkozni a problémákkal, és ahogy Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri és mások is mondták, a saját értékeinknek sem tudunk megfelelni. Egyértelmű, amikor a tanács arról beszél, hogy illegális határátlépések történnek, ha egy ember megjelenik a határon, és ott nem tud menedékkéremet benyújtani, akkor hogyan beszélhetünk illegális határátlépésről? Vagy ha nem engedjük meg, hogy menedékkéremeket nyújtsanak be a konzulátusokon és nagykövetségeken, akkor hogyan vehetjük észre azt, hogy emberek akarnak belépni Európa külső határain? Ezt kérdezném a tanács képviselőjétől. Behave yourself! Viselkedjen! Őrizzék meg az európai parlament méltóságát. következő hozzászólónk zovko képviselő asszony az európai néppárt. zeit und die sachen verschieben sich. Egyre inkább eh, elhalasztódik a eh, vita, eh, a többi képviselővel szemben ez elfogadhatatlan, akik hozzá szeretnének szólni. Kérem, hogy szigorúban vezesse az ülést, és vegye el a mikrofont, hogyha lejár valakinek a hozzászólás ideje, mert egyre jobban késünk. Képviselő asszony, öné a szó ahogy elmondtam, ez eh, nagyon érzelmes eh, téma számomra. Eh, Bosznia-Hercegovinából származom, egy a menekültek kérdése tényleg nagyon megráz engem, és ezért fogom felolvasni a beszédemet, hogy az érzelmeim ne ragadjanak el. Az elmúlt három évben a Boszniában a helyzet rendkívül bonyolult volt, és a boszniai miniszter Horvátország segítségét kérte. Azt mondták, hogy most már nem szabad humanitárius, humanitárius válságnak tekinteni a boszniai helyzetet, hanem biztonsági válságnak. 400 további határőrre van szükség. Az európai megígért segítségből csak 7 százalék érkezett meg a helyi intézményekbe vagy hatóságokhoz, és a migráns válság kezdete óta eh, hatalmas nyomás alatt vannak a hatóságok, csak az ember eh, csempészek profitálnak a helyzetből, 95-öt eh, tartóztattak le, és az, azt mondták, hogy Amerika segíteni nem a nem adja meg a segí- megígért segítségnyújtást eh, bosznia hercegovinának köszönöm szépen! szeretném mindenkinek felhvni a figyelmet az egyperces hozzászólás betartására. következő hozzászóló bareina képviselőtársunk a gue ból. Uh, köszönöm, elnök asszony! A parlamenti képviselők tudják, hogy emberi jogi jogsértések történnek az unió határain, főleg a horvát hatóságok toloncolnak ki embereket illegálisan. Ez az emberi jogi szabályok értelmében elfogadhatatlan, de azt is ott is látható a francia-olasz határon, illetve Spanyolország déli határán, ott is nagyon gyakran megtörténik ez. Hónapokkal ezelőtt a spanyol parti őrség órákkal azután, hogy spanyol területre értek, visszafordított embereket. Ez pedig az emberi jogok megsértése. Még egyszer el kell mondani, hogy a határőrség nem sértheti meg a törvényeket és az emberi jogokat. Az európai hatóságoknak és a tagállamoknak meg kellene Könnyíteni ők a folyamatot, hogy emberek ne kockáztassák az életüket a földközi tengeren. Nemrégiben is 158 embert kellett megmenteni. Kezdő hozzászóló glavak képviselőtársunk az Európai Néppártból. Köszönöm, alelnök asszony. A horvát elnökség egyik prioritása volt a négy közül, hogy meg kell védeni Európát a belbiztonság fokozásával, és hatékonyabban meg kell védeni a külső határt. Horvátország egy hatékony és humánus migráció kezelést támogat. Az én hazámnak van a leghosszabb külső határa az Európai Unióban. A horvát határok nyitva vannak, és továbbra is nyitva maradnak. Nem lesz barikád, sem pedig szöges drót szeretném kiemelni, hogy a horvát határon történő események teljesen összhangban vannak a nemzetközi és uniós jogszabályokkal és sztenderdekkel. Horvátország minden nap olyan emberekkel szembesül, akik nem akarnak ott maradni, hanem Nyugat-Európába akarnak távozni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a migrációs probléma nem csak egy országot érint, hanem az egész uniót. A politikai hozzáállásunk nem lehet ugyanaz, de mindenkinek emberségesnek kell lennie. Mi legális migrációt akarunk. Szólunk Aréna képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták csoportjából. Merci. Le droit d'asile n'est pas... Köszönöm szépen a menedékjog az nem választás kérdése, hanem kötelező, hiszen a menekültekre vonatkozó konvenció ezt meghatározza, illetve visszafordítás, fordítás. A tagállamok ezt aláírták, Horvátország is. A szerződés kettes cikke az emberi méltóság tiszteletben tartásán, az egyenlőség és a szabadság tiszteletben tartásán alapul. A határokat a szerződésnek megfelelően és a nemzetközi szerződéseknek megfelelően kell kezelni. Azonban az Európai a tagállamok nem tartották tiszteletbe ezt a, helyi, ezt a jogi keretet, externalizálták bilaterális szerződéseknek köszönhetően a határkezelést, hogy a jelentések arról számolnak be, hogy a feltételeket nem tartják be. Azt gondolják el, hogy az, a tagállamok tiszteletben tartják el a menekültekre vonatkozó konvenciókat, és hogyha nem, mit kell tenni annak érdekében, hogy ez megváltozzon, és Törökországnak, Boszniának, Líbiának, Mauritániának, Marokkónak kiszervezni eh, a menedék eh, áramlátok kezelését nem fog képviselőtársunk az európai Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak azért, hogy segíteni próbál a menekülteknek és a migránsoknak. Ugyanakkor elértünk egy olyan pontra, ahol meg kell változtatnunk a Dublini szabályokat, hogy humánusabban tudjunk bánni a migránsokkal és menekültekkel. A szabályokat meg kell változtatni, meg kell osztani a terhet. Nem engedhetjük meg azt, hogy az első belépés szerinti országok viseljék az összes terhet. Nagyon sok ország még mindig sok hatás alatt van a 2015-ös válság miatt, de ez az egyetlen módja annak, hogy ezt igazságosan oldjuk meg. A görög miniszterelnöknek van egy javaslata arra, hogy 4000 kísérő nélküli kiskorút osszunk szét az Európai Unióban. Azt gondolom, ezt kellene követnünk. Szóló Pereira képviselőtársunk a GUE-ból. Obrigada, presidente. A mesma União Europeia que se proclama como grande defensora dos direitos... Köszönöm szépen. Az emberi eh, jogok védelmezőjének tekinti magát az Európai Unió, de ez az egyik legnagyobb eh, eh, humanitárius katasztrófát éljük át. Hogy lehet az, hogy egyeseket befogadunk, másokat visszautasítunk? Azok, akiket visszautasítunk, valódi koncentrációs táborba kerülnek abszolút embertelen körülmények között. Ez csak azt erősíti meg, hogy az Európai Unió nem más, mint egy erődítmény. Mindez Törökország a Líbiával kötött bűnös szerződéseknek köszönhető, és ezeken alapul, amely országok a migrációs, orsz, migrációs politikájukat a harmadik országok felé elfogadtatják, és még egyszer meg kell erősíteni, hogy ennek véget kell vetni, és ezzel véget értek a felszólalások és felkérem helena dalit a bizottság nevében hogy válaszoljon. köszönöm szépen elnök asszony mindenkinek nagyon köszönöm a hozzászólását a vitából azt szűrtem le hogy az alapjogok így a visszafordítás tilalma iránti tisztelet, ennek a betartása mindenki számára prioritást jelent, attól függetlenül, hogy az EU-n belül vagy kívül vagyunk fizikailag nyilván nem lehet bántalmazni a migránsokat, a menekülteket, menedékkérőket, és gondoskodni kell arról, hogy a leginkább rászorulókat segítsük, különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekeket minden szakaszban. Az alapjogok megilletik a menekülteket is, és a ennek a garanciáit fel kell állítani. Nagyon fontos, hogy az alapjog sértések esetén a mechanizmusok jól működjenek részünkről, a bizottság részéről. Monitorozni fogjuk, monitorozzuk az EU jog alkalmazását az EU határain partnereinkkel, a szomszédországokkal és a nyugat-balkáni országokkal is így együttműködést folytatunk és támogatást nyújtunk nekik annak érdekében, hogy megakadályozhassuk, hogy könyörtelen, gátlástalan embercsempész hálózatok markába kerüljenek. Ázmáni úr kérdésére mondom, hogy a bizottság úgy ítéli meg, hogy a külső határ problémái azzal függenek össze, hogy az adott tagállam milyen problémákkal néz szembe. Együtt kell ezeket kezelni. A másodlagos határellenőrzés, a harmadik országokkal való együttműködés, és természetesen a humanitárius helyzet a határokon olyan kulcsfontosságú témák, amelyekkel az új migrációs paktumban kell foglalkoznunk. A migrációs válság a legsúlyosabb probléma, amivel az EU az elmúlt években szembe került. Nem lehetünk részvétlenek a migránsok szenvedésével szemben. Együtt kell ezt a helyzetet javítani, kezelni úgy, hogy teljes mértékben tiszteletben tartjuk az érintett emberek méltóságát. Ebben számítunk az önök segítségére. Köszönöm. És akkor megadnám a szót Brianna asszonynak a tanács nevében. Köszönöm. Tisztelt európai parlamenti képviselők, szeretném megköszönni önöknek ezt a vitát. Kétség sem fér hozzá, hogy a külső határainkon kialakult helyzetet hatékonyan és időben kezelni kell. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy javítsuk a migránsok számára a körülményeket, különösen a kiszolgáltatott csoportok esetében szeretném újból elmondani, hogy a horvát elnökség továbbra is a megvalósításra koncentrál a migrációra vonatkozó átfogó megközelítés esetében. Következetes cselekvést akarunk megvalósítani az EU-ban az uniós külső határok ellenőrzése és külső fellépés területén ami a visszafordításokat illeti a horvát-bosnyák határon, ahogy azt önök is mindannyian tudják. Én az Unió tanácsát képviselem ma itt, nem egy országot, de mégis válaszolni szeretnék erre, mert azt gondolom, hogy az illegális migránsok jogszerűtlen kezelése felmerült. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy zéró toleranciát hirdetünk az erőszakkal szemben, az rendőri erőszak minden formáját nagyon súlyosan elítéljük. Különösen nem toleráljuk a horvát rendőrség általi e, jogszerűtlen erőszakot, és semmilyen szabálysértést nem követtek el a horvát rendőrök. A horvát belügyminisztérium minden ilyen állítást alaposan kivizsgál. Biztosítatok mindenkit arról, hogy a horvát rendőrség tiszteletben tartja az alapjogokat, az emberi méltóságot és a biztonságot teljes egyetértésben az uniós és nemzetközi jogszabályokkal. Horvátország, mint uniós tagország, a Schengeni határkódexet és a nemzeti szabályokat is követi, így védi a nemzeti határokat és előzi meg az illegális migrációt. Ami a közös európai menedékrendszer reformját illeti, ez továbbra is közös prioritásunk, ezzel próbáljuk kezelni ezt a helyzetet, és egy átfogó megoldást keresünk a kihívásokra. Az előző elnökségek már rengeteg munkát végeztek, a mi szándékunk pedig az, hogy ezt folytassuk, építsünk arra az alapra, amelyet ők létrehoztak a bizottsággal közösen. Kiegyensúlyozott a felelősségre és a szolidaritásra alapuló megközelítést alkalmazunk a stratégiai napirenden összhangban. Reméljük, hogy ezt a kérdést megfelelően kezeli majd az új migrációs menekültügyi paktum, és várjuk az erről szóló prezentációt. Ami a görögországi helyzetet illeti, itt eh, pozitív fejleményt eh, láthatunk. Az új görög kormány új eh, jogi kereteket fogadott el a menekült ügyel kapcsolatban, illetve a visszatérést segítő mm, intézményekkel kapcsolatban. Ez januárban történt, várjuk, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon. Kulcsfontosságú mindez a migrációs áramlások kezelésében, illetve az Unió és Törökország közötti egyezményt illetően is ezzel a vitát lezárom és áttérünk a következő napirendi pontra. a következő napirendi pontunk jobb internet a gyermekek számára. szeretném először megadni a szót helena dallinak a bizottság nevében hogy tartsa meg bevezető beszédét. köszönöm tisztelt elnök asszony tisztelt képviselők! a mai vita nem is lehetne aktuálisabb. Tegnap ünnepeltük a biztonságosabb internet napját 17. alkalommal, hiszen ez 2004-ben indult. Biztosítani szeretnénk, hogy a gyerekek és a fiatalok magabiztos felnőttek legyenek, megfelelő készségekkel rendelkezzenek, és tiszteletet élvezzenek, mind online, mind az offline világban. Ah, hogyha az internet biz, az, hogy az internet biztonságos legyen a gyerekek számára, prioritás. Az internet használók egyharmada gyermek, és kb. 800 millióan használják a szociális médiát. Ez a hat legfontosabb prioritás között van az Európai Bizottságnál. Az Európai Unió legyen felkészült a digitális korra, és a gyermekek legyenek képesek biztonságos, etikus módon kihasználni az internet előnyeit. Az Európai Bizottság nagyon aktív ezen a területen, különböző területeken, mint a internetes fellépések, a finanszírozás. A jobb internet a gyerekek számára. Ez egy nagy stratégia. ezzel szeretnénk az internetet biztonságosabbá tenni a gyerekek számára. 2012-ben indult ez a stratégia, és az Európai Bizottságot, a tagállamot, az IKT mm, területét és a civil társadalmat összefogja és együtt koordinálunk, ön szabályozást alkalmazunk és finanszírozunk. Az ENSZ gyermekjogi kom- egyezménye határozza meg a munkánkat, minden Európai Uniós tagállam aláírta ezt. A az Európai Uniós jogalkotásban fontos szerepet játszik az, hogy gyermekek biztonságban legyenek az interneten is, a szexuális visszaélés, a gyermekek szexuális kizsákmányolás elleni fellépés, a gyerekpornográfia elleni fellépés, az általános adatvédelmi szabályozás, ezek mind tartalmaznak olyan intézkedéseket, amelyeknek a célja, hogy a gyerekeket megvédjük az online világban. Az Európai Bizottság egy átfogó új stratégián dolgozik a gyermekjogokat illetően és az online jogokat illetően. A sebezhető gyermekek megvédése, jogaik megvédése online módon, a gyermekbarát igazságszolgáltatás és az erőszak megelőzése fontos elemei ennek a stratégiának. A digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályt is említenem kell. Egy széles körű egyeztetéssel kezdünk, hogy megfelelő kiegyensúlyozott megközelítést biztosítsuk. A tagállamok a felővizsgált média szolgálat, szolgáltatási irányelvben is fontos szerepet játszanak. A videó megosztó platformokra külön szabályok kell, hogy legyenek érvényesek, hogy megvédjük a gyerekeket a káros tartalmaktól. Különböző mechanizmusok vannak itt. A felhasználók a káros tartalmakat jelenthetik, kérhetik ezek levételét, aztán a szülők ellenőrzési szerepe, megfelelő panaszkezelési rendszer. Az irányelv azt is biztosítja, hogy az audio-vizuális média szolgáltatók által a gyermekek adatait eh, által begyűjtött gyermekek, gyermekadatokat nem szabad eh, kereskedelmi célra felhasználni. Emellett egy felülvizsgált digitális oktatási cselekvési tervet dolgozunk ki, hogy a gyerekeket ellássuk azokkal az e- készségekkel, amelyek szükségesek a digitális korban. Az Európai Bizottság támogatja azt, hogy az online biztonságot, a média ismereteket és a digitális képességeket az iskolában is oktassák. 2018-ban 30 millió európait értünk el a biztonságos internet programmal, illetve 4,2 millió embert értünk el 2019-ben egy új programmal. 72 új felépés volt az iskolákban. Az Európai Bizottság szeretné aktualizálni ezt a tervet, amely a digitális készségekre koncentrál, és arra, hogy a fiatalokat és a felnőtteket felkészítse a digitális korra ami a jobb in- gyermekek számára biztosított jobb internet stratégiáját illeti, az Európai Bizottság a legfőbb legfőbb érdekelt felekkel konzultált a biztonságosabb internet központ, az ipar, a civil társadalom és a tagállamok ezek az érdekelt felek. Az elsődleges, az első feedback pozitív. Ez egy holisztikus megközelítés, és ennek a pillérei még mindig relevánsak. A félretájékoztatás, a cyber szaklatás, az online gyűlölet beszédek, az illegális tartalmak terjesztése, mind-mind meg annyi kézzelfogható veszély. A stratégia azonban elég rugalmas is kell, hogy legyen, mivel a digitális ökoszisztéma folyamatosan változik, és ehhez alkalmaznia, alkalmazkodnia kell a stratégiának is. A gyerekek általában a leghaladóbbak az új technológia alkalmazásában. a legutóbbi tanulmány eredményeit az Európai Bizottság komolyan veszi. Egy új európai parlamenti kísérleti projekt, amely az ipar, a hotline-ok, -ok, illetve a tagállami hatóságok közötti együttműködést támogatja azért, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolásával összefüggő tartalmakat minél gyorsabban el lehessen távolítani az internetről. Amit anticipálni tudunk az az, hogy ezen a területen folytatódik a munka, és ennek során a védelem és a, a gyerekek és a fiatalokat érintő megerősítő intézkedések között egyensúlyt kell teremteni. Köszönöm szépen, és várom a hozzászólásaikat. És akkor a képviselőcsoportok nevében hallgatjuk meg a hozzászólásokat az európai néppárt nevében kopács képviselőtársunké a szó. köszönöm szépen elnök asszony tisztelt biztos asszony! Több mint 90%-a az európai tinédzsereknek hozzáfér otthonról az internethez. Ez az első generáció, amely már nem emlékszik az analóg időkre. Az internet a mai világ szerves részét képezi a gyerekek számára, akarjuk, nem akarjuk. A fiatalok, a gyerekek az ismereteiket elsősorban a tabletekről, az okostelefonokról szerzik be. Most már nem nyomtatott könyveket olvasnak. Természetesen ez új ismereteket eredményez, és az internet lehet, hogy a lehetőségek kiegyenlítését jelenti sok gyerek számára. Ugyanakkor az internet és a közösségi média fejlődése bizonyos veszélyeket is hordoz magában, és nem vagyunk felkészülve ezekre a veszélyekre. A szülők nem nagyon tudnak mit kezdeni az internetes zaklatással, internetes követéssel, a gyerekek elkövetői és elszenvedői is lehetnek az ilyen viselkedéseknek a fiatalok, a gyerekek gyakran függőségbe kerülnek az internettől. Az Európai Bizottság a javaslatai között ne csak az internetes ágazat és a szülők véleményét, hanem a gyerekek aggodalmát is vegyék figyelembe. Miriam Dali képviselő asszonyi a szó Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, eh, biztos asszony. Amikor a munkatársaimmal a televízióban műsort eh, csináltunk, éppen a gyerekek elleni internetes felépéseket vizsgáltuk. 14 éves kislány beszélt arról, hogy posztolt, 30-an válaszoltak rá, és ötten akartak találkozni ezzel a 14 éves lányjal, de amikor rájöttek, hogy újságírók vannak jelen és kamerák, akkor megfutamodtak. Azért említem ezt a példát, mert a gyerekek nagyon könnyen ilyen helyzetbe kerülhetnek. Minden hozzáférhető most már az interneten. A gyerekek gyakran nagyon tájékozottak és jól eligazodnak az interneten, de még így is csapdába eshetnek. Nagyon fontos felelősség ez az internetszolgáltatók és a platformszolgáltatók számára a gyermek legfontosabb érdekét kellene figyelembe vennie a jogszabályok megalkotóinak is. Az internetet biztonságosá kell tenni a gyerekek számára, hogy az úton is biztonságban akarjuk tudni a gyerekeket, vagy az iskolában, az interneten is. A Renew képviselőcsoport nevében Tom képviselő asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, biztos asszony. Amikor a vitát meghirdették, akkor jeleztem, hogy szeretnék felszólalni. Az EVMS irányelvnek árnyékelőadója voltam az, irány, az internet állásfoglalás jelentéstevője elfeledkeztünk valószínűleg a 2011-es vállalásokról. Két eh, évvel ezelőtt fogadtuk el az EVMS-t a gyerekek érdekében. 2019-ben a bizottság egy új szakértői csoport létrehozását jelentette be. Nyolc évbe telt, mire az első koordinációs lépés eh, megtörtént. Ez a csoport azonban még mindig nem találta meg a megoldást két dolog fontos itt, a gyerekek gyorsan felnőnek, úgyhogy gyorsan kell reagálni. Hogyha tíz év eltelik, akkor egy generációt elvesztünk. A másik pedig, hogy projektekkel nem lehet rendszer szintű problémákat kezelni, és itt ez történt a különböző jelenségekre irányelveket hoztunk, de ez nem elegendő. A digitális oktatást kell európai szinten szabályozni, és minden iskolában jelen kell ennek lennie, kötelező módon jó pedagógusokkal, jó tananyaggal de a tagállamok iskoláinak 60%-ában még internet hozzáférés sincs, nem lehet szó internetes oktatásról. Nagyon gyorsan erőforrásokra van szükség, különben 8 év múlva ugyanezt állapíthatjuk majd meg megint. Köszönöm szépen. ID nevében Fest képviselő úr a szó. Ne? Ja. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogyha valami értelmetlenség merül fel a horizonton, az biztos, hogy az Európai Unió ott tömörül körülötte. E, a stúdió, az a tanulmányok azt mutatják, hogy ha túl sokat használják az internetet, akkor a vékony gyerekekből kövér gyerekek lesznek, nem fognak egymással kommunikálni, és nem megfelelően fejlődnek. És még nem is beszéltünk az érdemi és tartalmi veszélyekről, hogyha erőszakkal, pornográfiával kerülnek kapcsolatba, vagy hogyha kirekeztik őket. Nem szabad az internet használatot támogatni, még az állítólag abszolút veszélytelen buta játékok is csökkentik a gyerekek koncentrációs képességét, és elveszik az időt az értelmesebb foglalkozásról. Nagyon fontos, hogy közben pedig a cégek azt akarják elérni, hogy a gyerekek egyre egy korábban, egyre hamarabb kezdjenek el internetezni. Ahogy a gyerekeket meg akarjuk óvni az alkoholtól és a pornográfiától, ettől is meg kell óvni. Képviselőcsoportjába Kolaja képviselő úr a szó Köszönöm, elnök asszony. A biztonságos internet a gyerekek számára alapvető fontosságú tényleg a gyerekeknek biztonságban kell tudni böngészni, hiszen kíváncsiak, szeretnének tanulni, Ugyanakkor a Biztonságos Internet napján szörnyűködve állapítottam meg, hogy ezen a napon arról szólt a vita, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan lehet arra használni, hogy a szexuális abúzusra vonatkozó anyagokat eltávolítsuk a gyerekek vonatkozásában. Ezek a technológiák még nem számítanak elég kiforrottnak ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát gyógyírnek tekinthessük. És nagyon örülök, hogy a biztos asszony az oktatásról is beszélt, mert bízom benne, hogy a jövőbeli bizottsági kezdeményezések a gyerekek ismereteinek javítására fognak összpontosítani, és nem egy cég eszközeit fogják propagálni, hanem nyitott módon.

Igen, köszönöm elnök asszony, tisztelt biztos asszony. 75%-a az európai gyerekeknek használja ma az internetet. Az internet csodálatos eszköz arra, hogy nyissunk a világ felé, ugyanakkor veszélyekkel van tele. A biztos asszonynak igaza van, amikor azt mondja, hogy meg kell védeni a gyerekeinket, akik különleges veszélynek vannak kitéve az életkoruk miatt. És örülök a kiberbűnözés elleni küzdelemnek, meg az erőszakos tartalom elleni küzdelemnek, a fiatal lányok becserkészése elleni küzdelemnek. Ugyanakkor biztos asszony azt mondja, hogy sajnálatos, hogy a fiatalok csak fogyasztanak az interneten igaza van, de én tovább mennék, a reklámokat is szabályozni kellene az interneten, mert a fogyasztói és különösen materiális világot propagálják a gyerekek számára, és az ön közleményében, ami a kezemben van, azt mondja ön, hogy mindenkinek meg kell adni a digitális lehetőségeket. Ön felel a fogyatékkal élőkért is, és egyáltalán nem gondolt rájuk ezt a lehetőséget ki kellett volna használnia arra, hogy a befogadó digitális világot. Cédidőt. A következő hozzászóló Spiráki képviselő asszony az Európai Néppártból. Köszönöm szépen, Dali asszony, biztos vagyok benne, hogy tisztában van vele, hogy a 11-18 éves korosztály fele Európában valamilyen uh, internetes zaklatásnak, vagy fake newsnak, uh, álhíreknek uh, már ki volt uh, téve. Uh, Görögországban beszélgettem iskolás gyerekekkel, és megkérdeztem tőlük, hogy hogyan védekeznek az interneten. Elképesztő válaszokat adtak a gyerekeknek, vannak elképzeléseik ugyanis, de segítségre van szükségük, és a segítség a technológia használatából eredhet csak. Minden eredmény azt mutatja, hogy a különböző játékokért és közösségi hálózatokért felelős cégek rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyekkel védeni lehetne a gyerekeket a zaklatástól. Úgyhogy erre kellene összpontosítanunk, és ezt kellene finanszíroznunk. Ugyanakkor az információt, a tájékoztatást a pedagógusok, szülők és a gyerekek számára meg kell adni, meg kell védeni őket. Következő hozzászóló Ben Fej képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól. Köszönöm, Elnök asszony, a fiatal generáció számára az online élet nagyon fontos. Ott tudnak találkozni, ez az emancipáció tere is, a Fridays for Future is ezt mutatta meg, de biztosítani kell a feltételeket, hogy biztonságos legyen az online világ a fiatalok számára. Nagyon sokféle veszély van, különböző abúzusok, pornográfia, bosszú pornó, kiber zaklatás, a, a fiatalkorúak jogait tényvére kell juttatni, és küzdeni kell az ilyen jelenségek ellen, a megelőzés eszközeit elő kell mozdítani, digitális um, alfabetizmus például meg kell erősíteni az olyan internetes anyagot, ami pont erre szolgál Olaszországban a kiberzaklatással kapcsolatban egy törvénytervezet készült, ez nagyon releváns, a legjobb gyakorlatokat meg kell osztani a jogalkotónak, a civil szervezeteknek, az ágazatnak egyeztetnie kell, mindenkinek a felelősségét meg kell állapítani amikor ilyen abúzusra kerül sor az online világnak is biztonságosnak kell lenni, és ehhez cselekednünk kell. Következő hozzászóló Ressler képviselőtársunk az Európai Néppártból. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Ezen digitális korszakban még fontosabb, hogy megőrizzük a gyermekek jogait és méltóságát, és megóvjuk őket az online világban. Az internet egy nagyon fontos hat, ütőképes eszköz, nagy előnyökkel jár, de nagy kockázatokkal is. Csak megfelelő garanciákat tudjuk biztosítani azt, hogy a gyerekek biztonságosak legyenek. Az online világban meg kell őket védeni a gyűlöletkeltésről, a szájberzaklatástól és egyéb veszélyektől. Csak úgy érhet érhetjük el, hogyha együttműködnek az érdekelt felek, a politikusok, a technológia, a cégek. Mindazonáltal a ki a legfontosabb szerep, hiszen a gyerekek a szülőkhöz fordulnak, hogyha gondjuk van az online világban. Ezért biztosítani kell, hogy biztonságosabb online világ legyen, ahol a gyerekek biztonságban fejleszthetik a tudásaikat, képességeiket és kommunikációs készségüket. Ágius Saliba, a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából. Dalli. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Dali biztos asszony, az internet sok lehetőséget biztosít, de bizonyos kockázatokat is tartalmaz. A sebezhető gyerekek, sebezhető felhasználók esetében, gyerekek esetében. Az online világban a gyerekek gyakran illegális, illetve káros tartalomnak lehetnek kitéve, mint a szájberszaklatás, a gyerekpornográfia, a szexuális tartalom, erőszak, vagy az ön csonkítás a gyerekek egy teljesen új digitális valóságban nőnek ma már fel, Egészen más a játék, a fejlődés, az oktatás, a tanulás és a szociális ö, ö, háló kiépítése. És nagyon fontos, hogy legyenek eszközeink és az offline világban is kell és vannak eszközeink arra, hogy a gyerekeket megvédjünk, de megvannak-e az eszközök arra, hogy a digitális világban is megövjük őket? Erkölcsi felelősségünk, hogy jobb internetet biztosítsunk a gyerekeknek, és felkészítsük őket egy egyre digitálisabb világra. Azt szeretnénk, hogyha a bizottság gyorsan, hatékony válaszokat adjon a digitális veszélyekre és a gyerekek online biztonságára. Következő hozzászóló Kimpu Ropulosz képviselőtársunk az Európai Néppártból Köszönöm szépen. Tegnap volt a biztonságos internetnapja, és valóban aggódunk. Görögországban a gyerekek 20%-a ki van téve az aklatásnak, és gyűlöletbeszédnek, támadásoknak, stb az a helyzet, hogy a gyerekek arról számítanak, számolnak be, hogy ennek valóban súlyos lelki következményei vannak. Sok szülő egyszerűen magára hagyja a gyereket, kezébe adja az okostelefont, és pedig a gyerekeknek védelemre van szükségük. Ez nem játék valóban megfelelő felkészítésre van szükség ahhoz, hogy a gyerekeket ezektől a veszélyektől megóvjuk. a gyerekek védelme elengedhetetlen, ezért van szükség arra, hogy a szülők megfelelő információ tudatában legyenek. Őket is támogatnunk kell, és megfelelő internetre van szükség. Az internet ugyanis tartalmaz esélyeket és rizikót is. Köszönöm szépen! az előzetes hozzászólók listája elfogyott áttérünk az azonnali hozzászólásokra összesen hatan jelentkeztek van időnk mindenkit meghallgatni. az első hozzászóló negrescu képviselőtársunk a szocialisták és demokraták csoportjából. internet. köszönöm biztonságos internetet kell létrehoznunk a gyermekeink számára partnerségbe kell lépnünk a szolgáltatókkal, a közösségi médiával, annak érdekében, hogy jó gyakorlatokat, ajánlásokat és megoldásokat dolgozzunk ki, hogy az internet biztonságosabb lehessen. Egy friss tanulmány, amelyet Romániában készítettek, megmutatta, hogy a 9 és 16 év közötti gyermekek egyharmada ki volt téve az internetes zaklatásnak, ez pedig egy egyre növekvő jelenség. A gyerekek majdnem fele semmit nem tett, mert azt hitte, hogy a dolgok maguktól megoldódnak. Talán ezért van az, hogy a felnőttek néha személyes adatokat adnak ki a gyermekeikről, mert azt hiszik, hogy ez biztonságos. Ahogy a biztos asszony is mondta, fontos a digitális oktatás támogatása, illetve az érdekelt felek, a szülők, az iskolák és a fiatalok bevonása az ilyen helyzetek megelőzése érdekében. Tehát ez egy jó kezdeményezés a bizottság részéről. Meg vagyok győződve arról, hogy az internet biztonságosabb lesz a jövőben, ha ezt így használjuk. Thank you very much. The next speaker is uh, colleague Luka Cesca from the EPP pani przewodnicząca! jak pokazują badania. köszönöm szépen ahogy felmérések eh, mutatják számos országban már a tíz éves gyerekek is eh, önállóan interneteznek és már a fiatalabbak is hozzáférnek az online világhoz azt gondolom ezt nem tudjuk eh, megállítani a pszichológusok pszichiáterek azt mondják hogy ha valaki túl sok időt tölt egy képernyő előtt, akkor nem tud megfelelően kapcsolatokat kötni, nem tud elég kapcsolatot kötni a kortársaival, ami nagyon káros lehet a fiatalok fejlődése szempontjából. Azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk, hogy a gyermekeinket biztonságban tudhassuk az online világban, illetve hogy a tartalom, amelyhez hozzáférnek, megfelelő legyen az életkoruknak. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok érdekes dolog van az interneten a fiataljaink számára, de itt van a gyűlöletbeszéd, pornográfia, az online pedofília és zaklatás. Én nagyon szurkolok azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek biztonságosabbá teszik majd az internetet. Ezeket a kezdeményezéseket tudatosságnövelő kampányokkal kell követni, és olyan rendezvényeket kell szervezni, amelyek arra koncentrálnak, hogy a gyermekeink biztonságban legyenek az online világban. Én nagyon remélem, hogy az Európai Bizottságnak sikerül majd mindent megtennie, hogy az internetet biztonságossá tegye. László Heiszler képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából egy perc. Köszönöm szépen. Ano, internet. U nás na Slovensku. Köszönöm szépen mondja a hozzászóló magyarul. Az internet. Szlovákiában azt szoktuk mondani, hogyha az, hogy az internet olyan, mint a tűz, ez jó szolgáló, de rossz parancsnok hogyha megengedjük, hogy az internet átvegye a hatalmat a gyerekeink fölött, az nem jó. Nem teszünk eleget a szülői felelősségünknek azzal, hogyha a gyerekednek a kezébe adjuk az iPad-et vagy a telefont. Nagyon fontos az, hogy meg kell előznünk azt, hogy a gyerek, gyerekeink pedofilek, vagy vagy olyanok karmai közé kerüljenek, akik visszaélnek a, velük és a jogaikkal akár szexuális tartalmakat, szexuális programokat kínáló cégek kezek közé is kerülhetnek virtuálisan a gyerekek. Nagyon fontos, hogy az internetes oktatást erősítsük, jobban készítsük, felkészítsük az embereket az internetre. Az internet az csak egy eszköz, de ez a szülőknek a feladata felkészítés. Európai Néppártból Vážená pani komisařko, kolegyně a kolegové, Köszönöm, eh, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A gyermekek számára a biztonságos internet olyasmi, amiért küzdenünk kell európai és nemzeti szinten is. Nem akarom és nem is kell leírni mindazokat a veszélyes gyakorlatokat, amelyek megtörténnek az online világban, a szexuális visszaélések és mindazok a kockázatok, amelyek itt jelen vannak. Egyetértek önnel biztos asszony az átdolgozott audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelv egy Európa szerte használható eszköz a gyermekeink biztonságának a növelésére. Nekünk, mint európai parlamenti képviselőknek gondoskodnunk kell arról, hogy ezeket a mi országainkban megvalósítsák. A leghatékonyabb eszköz ugyanakkor a megelőzés. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy biztonságosan internetezzenek. Oktatnunk kell a tanárokat, a szülőket, akik utána segítenek a gyerekeknek a megfelelő viselkedésben. Itt szeretném figyelmeztetni önt, biztos asszony, arra, hogy nagyon sok érdekes programot fejlesztenek ki az egyetemek, például a Cseh Köztársaságban a, az Olmützi